tudunk. Turunen asszony jelentése a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítése. Négy percre a jelentéstevőnek adom meg a szót, utána a spontán felszólalások következnek, ezután pedig a biztosé lesz a szó. Turunen asszony, négy percre öni a szó. Tisztelt kollégák! Tisztelt eh, biztos úr, fiatal politikusként állok itt ma, és kérésem van ön felé, az előadó felé is. Barátaimmal eh, közül többen is eh, munkanélkülivé váltak az elmúlt életében, pedig szeretnének a társadalom életéhez hozzájárulni. Ehelyett azonban sorba állnak, munkahelyet keresnek, pedig az nincs több millióan vannak így Európában, és egyre többen lesznek. Éppen ezért az Európai Parlament kezdeményező jelentésével érreállt annak érdekében, hogy új napirend, napirendi pontként meghatározza, hogy a fiatalok munkanélküliségének út, ö, útjába álljanak. Nem szabad egy új generációt munkanélkülivé nevelni több mint 5 millió fiatalt érint a munkanélküliség Európában, és kétszeresen érinti, sújtja őket ez. Különösen aggaszt engem az ifjúsági munkanélküliség annak érdekében, mert ez életen átartó problémákhoz vezethet az egyén és a társadalom szempontjából. Ismerjük a 80-as évekből, milyen következményei voltak annak, amikor egy teljes generáció eltűnt a tartós munkanélküliség miatt, a szociális kirekesztettség miatt. Ez túl drága de nem csak gazdasági előjelzésekről, hanem emberekről is van szó. Olyan fiatalokról, akiknek önmaguk felé is óriási elvárásaik vannak, és úgy érzik, hogy, hogy fiaskó az, amit megélnek, hiszen nem tudja őket befogadni a munkaerőpiac. Éppen ezért az Európai Parlament minden tagállamot arra kell, hogy harcoljon a, munka, a fiatalok munkanélkülisége ellen, a képzést állítsa központba stratégiai prioritásként az Európai Uniónak, a közös stratégiák mögé kell álljon, integrált, ambiciózus kezdeményezésre van szükség, amely a képzés, foglalkoztatás és szociálpolitikát koordinálja helyi, nemzeti és európai szinten. Ezzel a kezdeményező jelentéssel a parlament konkrét javaslatokat is a bizottság és a tagállamok, valamint a, bizot- a tagállamok elé e, terjeszt. Először azt javasoljuk, hogy európai ifjúsági garanciát hozzanak létre, melynek érdekében értelmében 25 évnél fiatalabbak legalább négy hónap munkanélküliséget követően kötelesek e, munkát kapni, illetve tovább képezni magukat, továbbképzésben részt venni a második egyetemi gyakornokokra vonatkozóan szeretnénk, hogyha a gyakorlatot a képzéssel összekapcsolnák, és ezt a fajta munkát ne olcsó munkaerőként kizsákmányolják. Harmadrészt több és jobb szakmai képzési helyekre van szükség, negyedrészt pedig azt javasoljuk, hogy minden EU tagállam olyan munkacsoportot hozzon létre, amely az ifjúsági munkanélküliség ellen lép fel, az Európai Uniónak is fontos ugyanezt ezt megtennie. A következő javaslatunk az, hogy több forrást biztosítsanak az Európai Szociális Alapból legalább 10%-át ennek a fiatalok projektjére, projektjeire költség. A munkaerőpiaci diszkriminatív gyakorlatokat meg kell szüntetni, különösen azokat, amelyek a fiatalokat koruk miatt gátolja abban, hogy szociális juttatásokhoz hozzájussanak. Az ifjúsági válságot meg lehet oldani Európában megfelelő ráfordításokkal az európai munkaerőpiacot át lehet alakítani, és az európai fiatalok számára jobb jövőt biztosítani. Több munkahelyet, jobb képzési helyeket akarunk, és azt szeretnénk, hogyha az ifjúság számára új élet kezdődne Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak az összefoglalót nézzük, a spontán hozzászólásokat. Basescu asszony egy percben. La nivelul Uniunii Europene șomajul... Köszönöm szépen, elnök úr! A fiatalkori munkanélküliség az Európai Unióban több mint 5 millió, amely 20 kal teljesnek. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fiatalok sokkal több nehézséggel néznek szembe, amikor megfelelő munkát keresnek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a tagállamoknak aktívan kell támogatniuk a fiatalok integrációját a társadalomba és a munkerőpiacba, de ez nem lehetséges, ha csak nem megfelelő szilárd minőségi ö, oktatást biztosítanak a fiataloknak. A fiatalok potenciáját nem aknázzák ki a demográfiai változása következtében a fiatalok hozzájárulhatnak a szociális védelmi helyzet konszolidációjához. Szeretném felhívni a figyelmet az e, EU, a fiatalok, vidéki fiatalok e, létét. Nos, hát ők még hátrányosabb helyzetben vannak. Még kevésbé találnak munkahelyet. Köszönöm. Elnök. Jedruszka asszony egy perccel. A mobilitás és az oktatás a fiatalok számára, ezek ö, első számú prioritásai voltak az Európai Parlamentnek. Néhány héttel ezelőtt itt ebben a házban elfogadtuk a tárgyalási mandátumunkat a költségvetésre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy Turunen asszony jelentése világosan megmutatja azt, hogy hogyan kell kiemelni az oktatás és a fiatalok helyzetét. El kell mondani, hogy ez a jelentés egy további lépés és tanúbizonság, amely azt mutatja, hogy mennyire fontos az oktatás képzés a fiatalok számára. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elősegítsük a fiatalok mobilitását, hogy el tudjuk érni az EU 2020-as stratégiát. Valóban eh, lehetővé kell tennünk a fiatalok számára, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. Ez egy aktív eszköz, amely segítségével fel lehetné lépni a munkanélküliség ellen. Ez valóban akadályozza a gazdasági növekedést, a munkanélküliség. Megfelelően kell tárgyalni, pénzt kell találnunk az európai költségvetésben, hogy elérjük ezt. Kedves kollégák, ezt a listát lezártam. Sajnálatos módon, akik a listán nem szerepelnek, nem kapnak ma már szót ebben a vitamon. Most pedig Kalinowski úr kapja meg a szót egy percre. Elnök úr, igen, a munkanélküliség nagyon nagy probléma az Európai Unió számára, kiváltképpen az elmúlt években a gazdasági válság miatt ezzel nézünk szembe egyre inkább, a fiatalokra is kihat ez, azok, akik még egyetemre járnak, őket érinti majd, nagyon nehéz számukra ö, új munka életet kezdeni, munkával tudod élet kezdeni. Ez azt jelenti, hogy ez a jelenség nő, mm, egyre nagyobb mértékben, nagyon negatív eredményekhez vezet az adott országok gazdasági teljesítménye szempontjából. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy garantáljuk a megfelelő oktatás képzés a fiataljaink számokra. Az oktatáson kívül garantálni kell a munkerőpiacon a szeretőket. Köszönöm szépen, kafferáti óra egy pénzre. Hát, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Turunen korregának megköszönni a kiváló munkát, amit végzett. Igaza van, hogy a statisztikák arra emlékeztetnek bennünket, hogy bizony kivétel nélkül az Európai Uniós tagállamokban érintettek a fiatalok, és komoly munkanélküliséggel néznek szembe, különösen érinti ez a probléma a nőket, a bevándorlókat, illetve azokat, akik részmunkaidőben dolgoznak. A külön, különösen érinti ez a sok probléma a fiatalokat, és borzasztó statisztikákat látunk azon fiatalok tekintetében, akiknek még soha nem volt munkájuk. Ezt szeretnénk a jövőben elkerülni. Lassan növekszik, fejlődik a gazdaság, és úgy tűnik, hogy az, hogy a gazdasági reformokat nagyon lassan tudjuk beindítani, ezek a problémák az elkövetkezendő években csak súlyosbodni fognak, ha nem lépünk fel ellene radikálisan. Ezért nagyon fontos és integrális részének kell lennie a munkánknak az, hogy nagyon komolyan figyelembe vesszük a fiatalok munkanélküliségének problémáját, és megfelelő intézkedéseket alkalmazunk. Ráfeti asszony, egy perc. Köszönöm szépen, úr. Az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentésével, amit Turunen asszony nagyon kiválóan megfogalmazott, arra kéri az Európai Bizottságot és Tanácsot, hogy jobban, jobb foglalkoztatási stratégiát alkalmazzon, nagyon egyszerű okból kifolyólag. A fiataloknak szükségük van Európára, de Európának is szüksége van a fiatalokra. Tehát ez egy kétirányú dolog, egy kettős kapcsolat, kölcsönös kapcsolat, a stratégiának működnie kell. Ha nem működik, ha ez a kapcsolat nem lesz működőképes, akkor mindkét fél hátrányosan érintődik emiatt, és szegényebb lesz. Második, harmadik esélyt kell adnunk a fiataloknak. Európa idős kontinens, túl öreg ahhoz, hogy újabb lehetőségeket adjunk és újabb lehetőségekre várjunk ebben a válságos helyzetben. Figueiredo asszony, egy perc. Elnök úr, köszönöm szépen. Ahogy a jelentés is mutatja, mindaz, ami a fiatalokkal történik, katasztrofális. Egyre nehezebb lesz számukra munkahelyet találni. Az ifjúsági munkanélküliség átlagosan 20% mindenütt az Európai Unióban, vagy annál magasabb, de van olyan terület, ahol ennél jóval magasabb. Egyre nehezebb a fiatalok számára azoknak, akik tanulmányaikat befejezik, hogy munkát találjanak. Olyat, amely méltó fizetést is garantál. Néha csak gyakornoki állást adnak, amire nem is fizetnek általában. És ezután tudjuk, hogy mi következik. A fiataloknak szüksége van a munkahelyre, olyanra, amelyből megélhetnek, nem egy, egy fizetés nélküli gyakornoki hely, vagy egy kizsákmányolás határát súroló munka. A kizsákmányolást meg kell szüntetni, a fiatalok kizsákmányolást, megfelelő munkahelyeket, jogokat kell biztosítani számukra. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően fontos, hogy segítsük a fiatalokat a munkaerőpiacon, nem csak a, az oktatás, hanem a megfelelő integrációs is fontos, a különböző gyakornoki és ösztöndi rendszereken keresztül. Az ifjúsági munkanélküliség ellen fel kell lépnünk, hiszen túl elterjedt. Éghajlatváltozásról beszélünk, beszélünk gazdasági bajokról, de ha nem lépünk, hogy, hogy segítsük a fiatalok munkavállalását, akkor ennek óriási hátrányai lesznek, eh, ha nem találnak munkát, ha nem segítünk, nem tudunk eh, előrébb lépni. Eh, Verten asszony egy percben. Köszönöm szépen. A jelenlegi gazdasági helyzet és annak tartósága az Európai Unióban megmutatta, hogy a fiatalokat érinti való leginkább a 25 évnél fiatalabbak 21,5%-a munkanélküli, ez az általános munkanélküliség kétszerese. A fiatal munkanélkülieket a tartós munkanélküliség fenyegeti, de ennek jelentős szociális-gazdasági hátrányai is vannak a társadalomban, de a gazdasági fejlődésben. Az ifjúság a mi jövőnk. Adjunk a fiataloknak jó, tisztességes esélyt, beruházásokkal például például egyebek között jobb képzés, jobb ö, oktatás ö, révén, amivel megfelelő alapot kaphatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Köstinger asszony egy perc. Az európai ifjúságnak világos perspektívákra van szüksége. Ezzel a helyes irányba tesszük meg az első lépést. A biztos jövő, a gazdasági függőség feladása, a szabályozott függetlenség, az a perspektíva, amit ők kell. Nagyon fontos ebben a szakmai élet megkezdése. A gyakorlat meg könnyítheti ezt a lépést, az a baj azonban, hogy visszaélnek el ezzel megfelelő jogi kereteket kell biztosítani, amely nem csak a fiatalokat védi a kizsákmányolástól, hanem megfelelő minőséget biztosít a gyakorlat számára. Ez nem a, az olcsó munkaerő kreálására való lehetőség, hanem a fiatalok fejlődésére. Nem lehet, hogy fiatal elkötelezett fiatalokat így kizsákmányoljanak, kihasználjának. A diszkrimináció ellen is fel kell lépni, hiszen az ifjúsága a jövőnk védeni és segíteni kell. Köszönöm szépen. Olenyák úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel olvastam a Turunen asszony jelentését. Igen, komplex problémát érint ebben. Az ifjúsági munkanélküliség két arcú egyrészt, bizonyos lépéseket nekünk kell megtennünk annak érdekében, hogy az iskolából kikerülők jól megfizetett munkát találjanak. És minden intézkedésünknek erre a célra kell összpontosítania. A közös mezőgazdaságpolitikát is ide értve, amikor a kapot megreformáljuk, erre kell gondolnunk és megfelelő forrásokat kell e, megjelölnünk ennek érdekében. A másik szempont azonban a szociális projektek köre. Ezeket végre kell hajtani annak érdekében, hogy a fiatalok munkát találjanak, gondoskodhassanak családjaikról, és megfelelően profitáljanak a szociális infrastruktúrából, mint óvodák, stb. Egyelőre ezek még hiányoznak, még a nagyvárosokról is nem beszélve a falvakról. Még két további felszólaló van, és ennyi. Kelly úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez travestiának, tehát valami fajta iróniának lett. A fiatalok 20%-a munkanélküli. Van, aki magasan képzett, és kész lenne dolgozni, de nem kap munkát. Azért, mert megfizetik mások bűneit. A pénzügyi terroristák bűneit, a, a mohó, túlfizetett bankárok, a nem megfelelő pénzügypiaci szabályozók miatt nem tudnak a fiatalok munkához jutni. Valamit tennünk kell. Belső munkákat kell teremteni. Nem kell magasan fizetett munkahely, nem is kell teljes idős munkahely. De el kell kezdeni dolgozni, mert minél tovább marad valaki munkanélkül, annál nehezebb illeszkedni, jó dolgozni. Azonnal fel kell lépni. Ha fellépünk, nagy szolgálatot teszünk ennek az uniónak a fiataljai számára, és erről meg fognak emlékezni az örökké valóságig. Derden kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Örülök, hogy a munkaügyi bizottságban elfogadták ezt a jelentést. Amiről most tárgyalunk az Európai Unió 2011-es költségvetéssel, az Európai Parlament kifejezte azt, hogy a fiatalokat kiemelten kívánja kezelni, kezelni jövő évi költségvetésben. Ennek örülünk, de ez a politika nem kerülheti meg a fiatalok mobilitását, és a jogaikat is élítéz ez. Pontosan erről van itt szó amikor például a gyakornokok munkájával kapcsolatos visszaélésekről van szó. Ezekről szólni kell. Ezek nagyon is törékeny helyzetben a fiatal gyarnokok igazából elősegíthetnék a foglalkoztatást. A, az én módosítóban azt kérem, hogy ezek a gyakornokok megfelelő munkakörülmények között kerüljenek foglalkoztatásra. Nem szabad velük megfizetetni mások hibáit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Levetálova asszony. fiatalként szólok hozzá, utolsóként, ami a munkanélküliséget érti, 24%-os, ahol 40%-os, ezek borzasztó számok. Tenni kell valamit. A fiatalok emberek a legveszélyeztetettebb csoport, hiszen ha nincs munkájuk, nem tudnak elköltözni a szülőktől, nem tudnak saját családot alapítani, és ez ugye demográfiai problémákhoz vezet. A fiatal embereknek segíteni kell, beszélni kell arról, hogy valamit tenni kell, valóban fontos lépéseket kell tennünk. A globális válság idején nyilván nem helyes csökkenteni a képzési költségek és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sefkovics úr a bizottság nevében. Let me start by thinking to... Engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy Turunen asszonynak a jelentéstevőnek gratulálok a jelentéséhez. Nagyon időszerű volt. És természetesen nagyon fontos is ebben a pillanatban, ebben az időszakban. Hiszen ahogy számos hozzászóló rámutatott, a fiatalokat különösen súlyosan érintette a gazdasági válság, és a jelenleg a körükben tapasztalható munkanélküliség világos, hogy elfogadhatatlan. Minden ötödik fiatal európai minden munka vagy annak kilátása nélkül él. Személyesen én is nagyon örültem annak, hogy milyen jó címe van ennek a jelentésnek, hiszen nagyon világosan kifejezi, hogy jobb minőségű munkahelyekre van szükség a fiatalok számára, megfelelő munkatapasztalatot kell szerezniük, és ezt hol tudnák jobban megszerezni, mint a jó minőségű gyakornoki programok keretében. Ezek a munkahelyi képzési formák nagyon fontos, hogy a helyükön maradjanak, és a saját szerepüket töltsék be, és ahogy számos felszólaló rámutatott, ne vegyék át a valós fizetett munka helyét. A fiatalok válsága lecsapódik abban is, hogy az Európai Bizottság hogyan fogalmazta meg 2020-as stratégiáját. Nem véletlen, hogy az EU 2020-as stratégia két kulcsfontosságú célja a fiatalok érdekében a jobb oktatás, illetve a fiatal generációk jobb minőségű és jobb arányú egyetemi diplomával való ellátásának a célját próbálja meg elérni, és ezek után pedig azt is megpróbáljuk elérni, hogy ezeket használni tudják későbbi szakmai életük során. Az Európai Bizottság megpróbál a tagállamoknak segíteni abban, hogy ezeket a célokat elérhessük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 Köszönöm szépen. Ezzel eljutottunk a Turunen jelentésről szóló vita végére. A következő jelentés a Pascal Gruni jelentés atipikus